tehát gigantikus, hatalmas munka vár még ránk, és az Európai Parlamenten nagyon aktívan együtt kívánunk dolgozni. Köszönöm szépen, köszönöm a biztosasszonynak, mondja az elnök úr. Kedves kollégák, ezzel lezárjuk a vitát erről a napirendi pontról, és holnap fogunk szavazni. Most pedig rátérünk a napirendünk utolsó pontjára ma este. Ez Carvalho asszony jelentése, a kutatási keretprogramok végrehajtásáról. És meg is adom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Az adatás, az innováció, ezek a pillérei a gazdasági fejlődésnek Európának. Európának többet kell befektetnie a tudományba, és és sokkal inkább arra kell, azt, arra kell ösztönözni a kutatókat, hogy a lehető legtöbbet érjék el. Egyre inkább multipolarisabb lesz a világ minden szektorban, a kutatás területén is. Csak a számokat kell látnunk. 80%-a a kutatásnak a világon Európában dolgozik, és a szabadalmak 96%-át Európán kívül jegyez be. Ugyanannyit fektet Európa a kutatásra, mint Európa Japán, és a különbség mégis a magánszektorban van. Ki kell küszöbölni tehát a hiányosságokat az innovációs szektorainkban, a alulfinanszírozás, a, a fragmentáció, a túlzott bürokrácia, ezek a problémák az európai kutatási rendszer sokkal hatékonyabbá kell tenni, és ezt azzal lehetne kezdeni, hogy a támogat, pénzügyi támogatás szabályait egyszerűsítsük. Örülök annak, hogy eh, hogy beszélhetünk erről a kutatói keretprogramok kapcsán. Ebben a jelent, ennek a jelentésnek az a célja, hogy a kutatás alapvető célját megmutatja, és mindezt a 8. kutatási keretprogram előtt Jelentéskészítőként szeretném megnyitni a vitát erről, és szeretnék eh, rátérni majd a nyilvános eh, vitára. Nagyon sok, sokan eh, van, akik reagáltak a nyilvános vitára, számos hozzászólás érkezett, tehát az is mutatja, hogy mennyire érdekli ez a téma az állampolgárokat. A javaslatban azt kérjük, hogy a pénzügyi aspektusák ellenőrzését egyszerűsítsék, illetve az értékelés is erősíteni lehetne az úgynevezett peer review által, amely a kiválóságra alapozna. Ezen kívül a kockázatokat is csökkenni kell, a bürokratikus elnöző mechanizmusokat el kell kerülni, és sokkal inkább bízni kell a vállalatokban, illetve az akadémia világában. a bizottságot mindenképpen támogatni fogja politikai szempontból a tanács, illetve az Európai Parlament. A jövőben ezt a munkamódszert kiterjeszthetjük más programokra is, mint például a strukturális alapokra, mert úgy vélem, hogy az olyan programok, amelyek az egyszerűs, egyszerűbb szabályokat kínálnak, azok sokkal átláthatóbbak. Szeretném megköszönni a kollégámnak a munkát, a belga elnökségnek és mindenkinek, aki hozzájárult a nyilvános vitához. Az alapok megnyitása a kutatók számára a peer review kultúra bevezetése, a, ami a partnerséget erősít, illetve a bizalmat, és ez mindenhoz vezet majd, hogy a kutatás és az innováció Európában egyre erősebbé válik, és így Európa interaktív régiója lesz a munkának is. Köszönöm. Obrigado. we have several speakers. Nos, sokan jelentkeztek spontán felszólalóként. Madame Figueredo kapja meg először a szót. President, eu quero começar por... Eh, Elnök úr, először is szeretnék gratulálni az előadó asszonynak az elvégzett munkáért. A keretprogramok, kutatási keretprogramok egyszerűsítése egész egyszerűen elengedhetetlen. Ahogy előadó asszony is kiemelte, itt arról van szó, hogy a szükséges reformok egyikét elvégezzük, javítsuk a kutatás finanszírozását az Európai Unióban annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen ez a finanszírozás, és hogy a fejlődést is támogassuk, a szociális fejlesztéseket is. Az Európai Bizottság javaslatát javítja ez a jelentés, a költségvetési rendeletre konkrét javaslatok vonatkoznak, tehát egyszerűsítsék az egyes eljárásokat, a regisztrációs mechanizmusokat, és így tovább. Nagyon fontos az is, hogy az Európai Bizottság tegye lehetővé a költségek visszatérítését az után, miután valaki benyújtotta az ajánlatát, e, pályázati ajánlatát. Így segítjük különösképpen a kis- és középvállalkozásokat, hogy a tudományos munkában részt vegyenek. Az oktatás is a növekedés egyik fontos pillére tehát oda kell figyelni azokra a javaslatokra, amelyek ez, ebben a jelentésben megfogalmazódnak. Tudomány és kutatás nagyon fontos. Köszönöm. Monsieur Oli. Audi úr. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire... Köszönöm, elnök úr. Először is Maria Carvalho-t szeretném megköszönni neki ezt a munkát. Emellett Üdvözlöm az Európai Bizottság eh, itteni képviselőjét, és igen, Quinn eh, asszonyt is üdvözlöm általa. A bizottság eh, számvevőinek nem szabadott volna a korábbinál szigorúbb számviteli szabályokat érvényre juttatniuk. Majdnem katasztrófába torkollott ez bizonyos kutatóintézkedések vonatkozásában. De még hogyha el is fogadjuk a hibahatárt, illetve a megfelelő menedzsment követelményeket, pénzgazdálkodási követelményeket, a független ombudsman révén sikerülhet a hitelünket megerősíteni a kutatói közösségen belül. A következő pénzügyi programozási időszak előtt megpróbálhatjuk elmozdítani a kutatást a megfelelő irányba és európaivá tenni a kutatásokat. Marise Matthias következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Carvalho kolléganőnek a kitűnő jelentéséért. Nagyon jó munkát végzett, és maga az eljárás is nagyon demokratikus volt az Európai Parlamenten belül és kívül is. A hetedik keretprogram a legszélesebb körű és legnagyobb program amely a kutatással foglalkozik, és a, ezt mindenképpen üdvözlöm, de az Európai Parlament jelen javaslata az Európai Bizottság javaslat még jobban kiterjeszti. Elismeri azt, hogy nem elegendő az egyszerűsítés, és különböző kutatási szinteket kell erősíteni, nagyobb átláthatóságra, nagyobb részvételre, nagyobb demokráciára van szükség mindenkinek egyforma kell adni a, a, a finanszírozáshoz való hozzájutáshoz. A leg, legkevésbé centralizált megközelítést kell alkalmazni, és a kitűnösére kell helyezni a hangsúlyt. Be kell vonni a partnereket, és mindenki számára ugyanazok a feltételekkel, kell, hogy érvényesek legyenek. Úgy gondolom, hogy ennek a javaslatnak egyértelmű eredménye lesz minden európai kutató számára a helyzetük javul, és valóban megfelelő munkát tudnak végezni, és méltó helyet kapnak Európában. Köszönöm. Nagy tapsot kapott. Kelly úr következik. Az a munka, amit az Európai Unió végez, azt mondják, hogy túl nagy a verseny, és sokan pályáznak a pénzekre, de komoly erőfeszítések ellenére sem tudnak a pénzhez hozzájutni. Néhány hónapra felvesznek embereket eh, ahhoz, hogy eh, pályázatokat írjanak, és aztán nem kapják meg a pénzt. Hallottam sok ilyen történetet. Ugyanez igaz a kulturális, illetve oktatási programokra is és hogyha egy dolgot megtehetünk 2020-as programunk keretében, akkor legalábbis csökkentsük a bürokráciát, és ne 25, hanem 50 kal csökkentsük a bürokráciát, mert a pályáztatás és a és a, a számviteli munka, a számvevői munkának a hasznát elviszi a túlzott bürokrácia. Az egyszerűsítés a jövő útja. Köszönjük, Kelly úr, most pedig biztos asszony. Biztos asszony, ez utolsó szó ma este. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, akik még itt vannak. Én is Kárváló asszonynak köszönöm ezt a nagyszerű jelentést, és tudatában vagyunk annak, hogy rendkívül bonyolultak a kutatókra vonatkozó szabályok, nagyon komoly az administratív teher. Ezzel kapcsolatban a bizottság idén egy közleményt adott ki, és eh, rövid és hosszú távú egyszerűsítési célokat fogalmazott meg, amelyek eh, ezek a célok eh, egy nagy vitát indítottak be. Örülünk annak, hogy a parlament is elsőbséget ad ennek a témának. Úgy tűnik, hogy a jelentés javaslataink nagy részét támogatja, és az önjelentésében mi is találtunk érdekes eh, elemeket. Ugyanez a véleménye a tanácsnak is, tehát így egy eh, széles intézményközi konszenzus alapján immár cselekvésé lehet a szó. Mindannyian az egyszerűsítés hívei vagyunk, az egyszerűsítési elvek pedig az ön jelentésében is szerepelnek, jogbiztonság, konzekvencia, konzekvensség, egyszerűsítés, és a hitelességünk a, kere, a kutatóintézmények felé. A, az ön jelentésének nagy részét már a mostani keret kifutási ideje alatt végre lehet hajtani. A bizottság is olyan javaslatokat akar, amely, amelyek már most végrehajthatóak, csökkentik a költségeket, az előfinanszírozást csökkentik, illetve a személyi költségek általánydíját is rendezik a szabályok többféle értelmezése okozta problémával is komolyan kívánunk foglalkozni. Érték ilyen kritikák a programot, megpróbálunk egységesebb értelmezést adni a szabályoknak. Emellett a késedelmeket szeretnénk, a fizetési késedelmeket csökkenteni, kiküszöbölni. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy felülvizsgálatra van szükség az alapvetőbb változásokra, és arra, ahogy az egész szabályokat, a szabályzatot átírjuk. A jelenlegi költségvetés alapján megpróbáljuk 2% alá szorítani a hibahatárt. Nyilvánvaló, hogy ez sok pénzbe kerül, és ez a pénzek elnyerői, illetve a bizottság számára is komoly munkaterhet jelent tehát eh, az önjelentésében szereplő javaslat a költséghatákonyságot megfelelően növelheti, ugyanakkor eh, a bizalmat is eh, növelheti a kutatók iránt. Köszönöm mindenkinek a munkáját, szerintem a jelentés nagyon fontos és a jövőbe mutat. Köszönöm. You, Köszönöm, biztos asszony. Lezárom a vitát, holnap szavazunk erről a jelentésről. 9 órakor ül össze a parlament, a napi rendet az interneten megtalálják. Köszönöm a részvételt, az együttműködést, köszönöm a tolmácsok munkáját.